működés területén is, hogy orvosoljuk a problémákat, segítsük nigériai partnereinket. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Commissioner. Köszönjük, biztos úr. Mielőtt a következő lépés jönne, az az információ érkezett hozzám, hogy valaki napirendelőtti felszólalást szeretne intézni, illetve eh, azért, mert nem kapta meg a szót a spontán felszólalások sorában az csak egy lehetőség, nem pedig jog. A levezető elnök dönti el, hogy ki kapja meg a szót és ki nem. Gyakorlatilag kettő emberről volt eredetileg szó, én ötnek adtam meg, több felszólaló jelentkezett, hat különböző javaslatunk van, lezárom a vitát, és most pedig szavazás következik a következő napi rendi pont a hat indítványtervezet, határozati indítványtervezet a Djibouti helyzettel kapcsolatban. Először az öt politikai frakció által benyújtott közös állásfoglalásról beszélünk, fogunk szavazni. Azon belül is először az egyes módosítót szavazzuk meg. Szavazásra bocsátom az egyes módosítót, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elutasítva. Most a közös mm, állásfoglalási nyilatkozatot, bocsátom, szavazásra ki van mellette, ellene tartózkodók. Ezt elfogadtuk. I have to change the dossier. The next item is... A következő szavazási pont a Nigériával kapcsolatos hat állásfoglalási javaslat. Ismét van egy közös állásfoglalási javaslat öt politikai frakciótól. Ezon belül a kettes módosítóról szavazunk először. Kettes módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító, egyes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, én ellenőrzést javaslok, annak ellenére, hogy szerintem igen lett az eredmény tehát a kettes módos, az egyes módosítóról gépi szavazás, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Split vote on paragraph 18. Részenkénti szavazás következik 18-as bekezdésről. Első rész, ki van mellette? ellene, tartózkodók, elutasítottuk, kettes második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalási indítványról szavazunk géppel. Elektronikus szavazás, köszönjük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Köszönöm, hogy részt vettek. Oké. Okay. Mr. Odi, you have a point of order? Odi úr, ügyrendi kérdése van? Csak egy megjegyzés a jegyzőkönyv számára a tegnapi eh, jegyzőkönyvvel kapcsolatban, amit megkaptunk. A négyes napi rendi pontnál volt eh, egy eh, politikai vita az ír elnökség eredményeiről, illetve az MFF kimeneteléről, de a szavazás során a hatos Eh, és a, 169, a 179-es pont eh, alapján szólalok most fel, eh, ott az ír elnökség eredményéről volt egy szavazás, beleértve az MFF-et is. Ehhez képest valójában az állásfoglalásnak a címe az volt, hogy politikai megállapodás a 2014-2020-as MFF-ről, e, tehát a jegyzőkönyvet meg kellene változtatni, és csak a szerepeljen benne, hogy politikai megállapodás az MFF-ről, ne legyen benne az írelnökség eredményei, mert arról nem volt szó az állásfoglalásban. Amennyiben valaki az interneten keresi ezt a dolgot, akkor legyen világos, hogy e, ott csak az MFF-ről volt szó, ami túlmegy és túlmutat az írelnökség tevékenységén beszél, így pontosabb lenne a cím. Följegyezzük és tudomásról veszük, közvetítjük a megjegyzést. Mr. Hm? Posselt? Posselt úr. Elnök úr, nagyon röviden csak. Egyik leg, életem egyik legszebb plenáris hete volt, mert látom végre a horvát zászlót a tagállamok zászlóinak sorában, és boldog vagyok, évtizedek óta dolgozhattam ezért. Először Habsburg, Habsburg Otto munkatársaként, majd parlamenti képviselőként. Ám ez utolsó plenáris hét a nyári szabadság előtt, ezért önnek és alelnök társainak, valamint a munkatársaknak meg szeretném megköszönni a kiváló munkát, amelyel vitték az elmúlt 12 hónap üléseit, és szeretnék kívánni mindenki neki kellemes, pihentető nyarat. Thank you very much. It was... Köszönöm szépen. Nagyon kedves gondolatok voltak, de semmiképpen sem ügyrendi kérdés. Itt a következő ülés elején fogjuk jóváhagyásra a parlament elé terjeszteni. Amennyiben nincs ellenvetés a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat továbbítom a bennük megnevezett személyeknek és testületeknek,